jóváhagyottnak tekintjük a módosított változatot. Akkor következik a szavazás, a Jensen Holmeyer jelentés a költségvetésről. Név szerint szavazunk, úgyhogy megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. A tanács, ha kíván, köz, ö, szót kaphat, parancsoljon. Uh, President, honorable... Elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék gratulálni önöknek, hogy a 2014-es Európai Uniós költségvetést elfogadták. A tanács elégedetten nyugtázza, hogy az Európai Parlament megerősítette azt a megállapodást, amit az Egyeztető Bizottságban november 11-én és 12-én tető alá hoztunk. Amint azt önök is tudják, az Egyeztető Bizottság által elért megállapodás több közös nyilatkozatot is tartalmaz. A tanács ezeket erőteljesen támogatja, és teljes mértékben elköteleztük magunkat ezek végrehajtása mellett. Elnök asszony, hadd ragadja meg ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a Költségvetési Bizottság elnökének, Alan Lamassurnak, illetve Jensen Monika Hofmeyer és Giovanni Lavia előadóknak, illetve azoknak a képviselőknek, akik részt vettek a költségvetési eljárásban. Köszönöm mindenkinek a konstruktív hozzáállást. Köszönöm a figyelmet. Grazie. Köszönöm. Most egy szöveget kell felolvasnom, a közös szöveget az Egyeztető Bizottság 2013. november 22-én hozott határozata vonatkozásában, ami a költségvetést illeti a szerződések értelmében az eljárás ennek megfelelően zárul le, ezért a Unió költségvetése 2000 2014-re véglegesen elfogadásra került, a parlament elnöke eh, fogja aláírni. Quindi eh, andiamo alla relazione de Han. Nézzük akkor a Döán jelentést. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Lavia jelentés a következő. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Fernández jelentés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Visszatérünk a Lavia jelentésre, mert a tanács kíván szólni erről. Parancsoljon! Ms. President, honorable members. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament most fogadott el egy módosítót, a 2013-ra vonatkozó 9. költségvetési módosításról. Ez teljesen összhangban van a múlt heti össz egyeztetőbizottságban elért megállapodással, amiben a 2013-as költségvetés keret szövegéről beszéltünk. A 314. bekezdés 4C pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződésen belül kimondja, hogy a tanács amennyiben elfogadja ezt a módosítást a 9. módosítóval kapcsolatban, akkor a 314 negyedik cikk ötödik bekezdése értelmében nincsen szükség további egyeztető bizottsági ülésre. Köszönöm. Köszönöm. A bőge jelentés következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Marinescu jelentés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Moreira jelentés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Proust jelentés. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Klász jelentés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Szártori jelentés. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Van Nisterloy Krell féle jelentés következik. Beres képviselő asszony parancsoljon. Elnök asszony, már hozzászóltam a hétfői ülésen ehhez a témához, és megalapítom, hogy az elnökök értekezlete az 50-es, 156-os, 163-as cikkeket megsértette, és legalább a saját szabályunkat is, és nem demokratikus keretek között engedélyezi a szavazást. Ezt nagyon sajnálom. Tegnap este utolsó próbálkozással javasoltam az elnök számára, az Európai Parlament elnöki számára, hogy legalább szóbeli módosítás keretén belül az európai szociális alap vonatkozásában 25%-ot engedélyezen, és sajnálatosnak tartom, hogy ez nem volt lehetséges. Onorevole Ferreira, prego. Ferreira, ő képviselő, parancsoljon. Presidente, queria aqui reiterar em nome do nosso grupo. Köszönöm, elnök asszony. A frakciónk nevében mi is több módosítót benyújtottunk ehhez a jelentéshez. Ami a közös stratégiai keretet illeti, a frakcióm nevében szeretném ismét elmondani, hogy ez az eljárás számunkra elfogadhatatlan, az a, az eljárás, amit választottunk, nem teszi lehetővé, hogy megfelelően szavazzunk. Ez egy antidemokratikus korlátozás, és nem tiszteli a képviselőknek azt a jogát, hogy módosítókat nyújtsanak be. Így ezekről nem lehet sem vitatkozni, sem pedig szavazni. Nem ez az első alkalom, hogy előáll ez a helyzet, és szeretném kérni, hogy engedje meg, hogy szavazhassunk a módosítóinkról. És nem látom, hogy miért nem szavazunk ezekről a módosítókról. Köszönöm. Diamo atto del, delle, degli interventi. Tudomásul vettük a hozzászólásokat, de folytatnunk kell a szavazást. Ennek ellenére az elnökök értekezlete ugyanis már nyilatkozott, és Schulz elnök úr már tisztázta, hogy hogyan folytatjuk a munkát, úgyhogy nincs vita, és az első blokkról kell szavaznunk. Elnézést, utolsó hozzászólás. Parancsoljon. E Köszönöm, elnök asszony. Én is azt szeretném kérni, hogy az elnökség fontolja meg ismét az álláspontját. Én a 21-es módosítót nyújtottam be, ez a makrogazdasági feltételeket vezetné be a jelentésbe. Szerintem ez nagyon fontos kérdés, ugyanis ennek semmi köze a strukturális alapokhoz, ezért én azt kérném az elnökségtől, hogy gondolja át még egyszer ezt az ügyet, és tegye lehetővé, hogy megvizsgáljuk ezt a módosítót szóbeliként. Egyértelműek a kérések, de már tisztázásra kerültek. Hozzá kíván szólni, parancsoljon! You haven't yet asked whether members... Még nem kérdezte meg, hogy a képviselők tiltakoznak-e a szóbeli kérdés ellen. Én igen, és mi igen, mi tiltakozunk, úgyhogy kérem ezt vegyük előre, mielőtt tovább folytatnánk a szavazást. Credo di aver chiarito comunque. Azt hiszem, hogy már tisztáztuk, de még egyszer elmondom, hogy a módosító indítvány fogadható. Először az egyes blokkról kell szavaznunk, és aztán utána a módosítókról. Ezt már tisztázta az elnökök értekezlete, és hétfőn Schulz úgy, hogy szavazunk az egyes blokkról. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Jóvá hagytuk. Ora il voto della proposta della Következik a bizottsági javaslat, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. ...489-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 490 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a jogalkotói állásfoglalás név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. approvato. Jobbá hagytuk. Morin Sártyé eh, jelentés. Név szerint szavazunk az egyes blokkról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy pillanat. Jóvá hagytuk. Ámsz eh, képviselő parancsolja. Azt hiszem, hogy ez eh, teljesen botrányos, ahogy az ülést vezeti. A az én frakcióm szóbeli módosítót kívánt benyúlni, benyújtani, és ezt elutasították, viszont a Berezféle módosítót befogadták, úgyhogy ha ez így van, akkor a mi szóbelinket is be kellett volna fogadni. Ez teljesen önkéntes, önkényes ülésvezetés. Mi szóna? Harms képviselő asszony. Én csak a szabályokat követem, úgyhogy ha ön ezt botrányosnak tartja, eh, ehhez van joga, de tiszteletbe kell tartanunk a szabályokat. Úgyhogy nézzük a Maurice Chartier jelentést. Eh, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Név szerint szavazunk a jogalkotói szövegről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Albright jelentés. Egyes blokk. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Bizottsági javaslat ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, Jóvá hagytuk. 76-os módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 77-es mellette ellene ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Jogalkotói állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Pakárinen jelentés következik, egyes blokk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodás, jóvá hagytuk. Bizottsági javaslat, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. 115-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Bosztináru jelentés, egyes blokk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Kettes blokk, elnézést, már is a bizottsági javaslat következik, mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. 64-es módosító ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Állá, jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Celler jelentés következik. 1-től a 48-asig blogban szavazunk, mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Bizottsági javaslat ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Regner Kratza féle jelentés. Blokkban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 11-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. 33. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 34-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 38-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 47-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 50-es név szerint szavazunk, Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Jóvá hagytuk, 54-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk, 66-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. 68-as név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 83-as név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 84-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 49-es ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvágytuk. 86-os név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 51-es ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. 87-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 52-es ki van mellette, ellene, kitartózkodik, jóváhagyva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytó. A 40-es kiesik, 88-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 55-ös, 57-es mellettük, ellenük, tartózkodás jóváhagyva. 89-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 60-as Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóváhagyva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytuk. 90-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 62-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 70-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 21-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 71-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 72-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 73 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva 32-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 74-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 35-ös, mellette ellene, tartózkodás jóváhagyva. 75-ös, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 76-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás, jobbágyva. 77-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. 78-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 79-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 39-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóváhagyva. 67-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 80-as név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 81-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 82-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Bizottsági javaslat, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. Jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Gratulálok! A Bereszféle jelentés következik. Egyes módosító első rész mellette, ellene, tartózkodás hagytuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás hagytuk. Harmadik rész jó, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Harmadik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. Negyedik rész mellette ki van? Ellene, kitartózkodik, jóvá hagytuk. Ötödik rész Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Hatodik rész, név szerint szavazunk, mell- megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Hetedik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Nyolcadik rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Kilencedik rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Tizedik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizni kell. Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító első rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Második rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést. Elutasítva a harmadik okafogyott, bizottsági javaslat, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvágytuk. Jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Berez képviselőasszony a szavazás előtt kér szót. Igen. Elnök azt, hogy igen, mert szeretném, hogyha a tanácssal elkezdenénk a tárgyalást a mandátum lezárása érdekében, úgyhogy kérem, hogy engedélyezze, hogy a szakbizottságba visszaküldjük a szöveget az újabb tárgyalás céljából. Oké, okay, quindi... Eh... Jó. Akkor szavazásra bocsátom ezt a javaslatot, mellette ellene ki tartózkodik, jóvágytuk. Relazione La Via, emendamento... La Via jelentés, egyes módosító, elnézést, elnézést, de Castro képviselő szeretne szólni. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Most kezdjük a agrárpolitika ötödik reformjáról a szavazás. Több mint két és fél évig tartott a tárgyalás, és több mint 27 kollega vett részt a tárgyalási tényben, akik ehhez a fontos eredményhez hozzájárultak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindannyian támogassuk a kompromisszumokat, mellette szavazzunk, hogy a két és fél éves munka, amely igen jelentős volt, ne vesszen kárba. Köszönöm. Köszönöm De Castro képviselőnek, Lavia jelentés, egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Approvato. Jóvá hagytuk. Bizottsági javaslat ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. A jogalkotói ö, állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Kapulas Santos jelentés következik. Egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk bizottsági javaslat ki van mellette, ellene ki tartózkodik, jóváhagytuk, a jogalkotói állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Danten jelentés következik. Egyes módosító. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Bizottsági javaslat ki van mellette, ellene ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Jogalkotói állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Capulás Santos jelentés következik. Egyes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. Bizottsági javaslat ki van mellette, elleneki ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Jogalkotói állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. DESZ jelentés következik. Egyes blokk ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk kettes blokk okafogyott, bizottsági javaslat ki van mellett, ellene ki tartózkodik, jóvá hagytuk, jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, jóvá hagytuk, Vlásák jelentés következik, ötös módosító ki van mellette, az eladó kér szót, parancsoljon! Hölgyeim és uraim, nem sokára egy olyan jelentésről fogunk szavazni, amely lehetővé teszi két tagállam számára, hogy további egy évig felhasználják a strukturális alapok felhasználatlan forrásait. A bizottság és a parlament gyakorlatilag megállapodott annak ellenére, hogy a szakbizottságunk arról foglalt állást, hogy nem kéne ilyen privilégiumban részesíteni egyes tagállamokat. Ezen kívül a tanács jogi szolgálata is azon a véleményen van, hogy ez a módosítás problémát fog jelenteni, ugyanis nem tartja tiszteletben az egyes tagállamok közötti egyenlő bánásmód elvét. Én jelentéstevőként minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy a tárgyaláson képviseljem a kollégák állásfoglalását, és ennek ellenére nem tudom támogatni az eredményt. Köszönöm, Vászák képviselő. Ötös módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. 1-es, 4-es okafogyott, bizottsági javaslat ki van mellette, ellene ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Olbri jelentés. Parancsoljon. Ugye, Hlasovací zařízení, takže bych poprosil o technika. Děkuji. Sajnos nem működik a szavazó berendezés, úgyhogy kérem a technikus segítségét. Britta. Azonnal küldjük. Olbricht jelentés. Parancsoljon. Tavares, prego. Tavares úr, parancsoljon. Senhora Presidente, vamos votar e favoravelmente o relatório. Köszönöm, elnök asszony. Mi meg fogjuk szavazni ezt a jelentést, hiszen ez nagyon fontos az európai fiatalok munkanélkülisége szempontjából, különösen Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban. Tehát ezeket az országokat érinti a leginkább a fiatalok munkanélkülisége. Görögországot, Írországot és Ciprus, tehát ezt a hármas országot is érinti ha nem sikerülne ezt a problémát megoldani, az botrányos lenne, és ez egyáltalán nem szolgálna a fiatalok érdekét. Tehát szerintem mindazok a tárgyalások, amiket a tanácssal folytattunk, azok antidemokratikusak voltak, és nem megfelelően történtek. Jó, akkor folytassuk a szavazást. Kettes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva, hármas, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, négyes, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, Elutasítva. Ötös, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Hatos, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Hetes, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. 8-as, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva bizottsági javaslat, ki van mellette? Parancsoljon Oltrák képviselő. Kúzi Lám. Jaj, elnézést, képviselő képviselőkért szó. An die Dienste. A szolgálatoktól az lenne a kérdés. A szabályzat szerint a nagyon fontos szavazásoknál név szerint lehet szavazni a zöldeknek. Itt valami gondjuk van, ez azonban nem jelenti ezt, hogy ez kevésbé fontos. Tehát én azt kérem, hogy a szolgálatok ezt komolyabban vegyék vizsgálattárgyává ora al voto. Rendben, akkor a bizottsági javaslatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, jogalkotói állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Lövin jelentés következik. Az előadó kap szót. Köszönöm. Non c'è la relatrice. Nincs itt. Ja, de itt van, parancsoljon. Tack så mycket. Jag eh, vill förklara att den här... Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy ez a jelentés eh, nagyon heves vitát eh, váltott ki a szakbizottságban. Mi elleneztük a bizottság javaslatát már az elejétől kezdve, de a bizottság megígérte, hogy azok a hiányosságok, amiket a jelentésünk is megemlít, megoldásra kerülnek majd. És a kiribati viszonylatban meg fogjuk szüntetni ezeket az anomáliákat. Köszönöm. Köszönöm. Szavazásra bocsátom a megállapodást, mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Fox Hefner féle jelentés következik. Hefner képviselő szeretne szólni, parancsoljon. Ja, liebe Kollegen. Kedves kollégák! Három szóbeli módosítóról kell szavaznunk. Röviden szeretnék némi magyarázattal szolgálni, hogy ne kelljen félbeszakítani a szavazást. Ezek pusztán technikai jellegűek, nyelvi módosítást jelentő kérdések, a harmadik módosító pedig a Brüsszel kifejezést eh, törlésére vonatkozik, ugyanis a jelentés alap eh, lényegét akarjuk eh, megőrizni. Itt a jelentés nem Strasbourgról vagy Brüsszelről szól. Itt most mindegy, hogy melyik székhelyről van szó. A lényeg az, hogy az Európai Parlamentnek jövő, joga van a jövőben erről a kérdésről dönteni, és nem egy alárendelt intézmény kezében legyünk. Köszönöm szépen. Oké, okay, grazie. Rendben, köszönöm majd ha a szóbeli módosítókra kerül sor, akkor foglalkozunk ezekkel is. Első bekezdés, első rész ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Második rész, nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, jóvá hagytuk. Második bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, jóvá hagytuk. Negyedik bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. Ötödik bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. Most a szóbeli módosító következik. Van-e ellene legalább 40 képviselőre van szükség, tehát nem szavazhatunk. Jó. Nézzük az első részt, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, jóvá hagytuk. Második rész, név szerint szavazunk, ellenőrizzük az első részt. Jó, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, jóvá hagytuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Harmadik rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Jó, ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Kérem mindenki tegye fel a kezét. Szóbeli mózosító ki Van, aki ellenzi. Akkor nézzük. 9-es bekezdés első rész. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik, Jobb ajtuk. Második rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. A preambulum bekezdés szóbeli módosító. Van-e, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Nincs. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Jóvá hagytuk. D. Preambulum bekezdés első rész mellett ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. Ki van mellette ellene? Tart, elnézést, elnézést. F preambulum bekezdés első rész ki van mellette, ellen neki tartózkodik, jóvá hagytuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. Most jön az O, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. T, első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. A második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Jóvá hagytuk. Név szerint szavazunk az állásfoglalásról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. jóvá hagytuk.